egy bejelenteni valóm, kérem foglaljanak helyet. Lenne egy, lenne egy elnöki közlemény. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy eh, hétfőn a 174-es eh, cikk értelmében a parlament elnöke hat eh, jogszabályt ír alá, amelyeket együtt döntési eljárásban fogadtak el. Ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében találják meg annak a hat jogszabálynak majd a címét, illetve a témáját. Tényleg szeretném, hogyha elfoglalnák a helyüket, és gyorsan elkezdhetnénk a szavazást. Szokás szerint hadd mondjam el, hogy én